Meine Damen und Herren, Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, kérem, hogy foglaljanak helyet. Engedjék meg, hogy szeretettel üdvözlöm Önöket a mai meghallgatásunkon, ahol a szomszédsági politikáért és bővítési tárgyalásokért felelős biztos posztjára jelölt szemét fogjuk meghallgatni. Johannes Hunt, akit szeretettel üdvözlök itt. Nem először részese egy ilyen folyamatnak, hiszen regionális fejlesztési politikáért felelős. Biztosként már átesett ezen a folyamaton, és amit regionális biztosként tett, tehát a gyenge, lemaradott területeknek a fejlesztésért tett, az pozitív volt, és üdvözöljük, hogy mindez most már a szomszédsági politikában eh, is eh, érvényesülni fog. Engedjenek meg néhány technikai jellegű megjegyzést. A biztos jelölt 15 percben tarthatja meg bevezető nyilatkozatát, és a végén pedig 5-10 percben eh, foglalhat állást. Minden egyes szakbizottsági tagnak jogában áll, hogy egy percben kérdést tegyen fel neki, és másfél percben kell erre a biztos jelöltnek válaszolnia. Hogyha pedig igény van, akkor 30 másodpercben egy kiegészítő kérdést lehet feltenni hozzá, amire egy percben kell majd válaszolnia. A koordinátorok itt privilegizált helyzetben lesznek, ahogy abban megállapodtunk, ugyanis négy eh, perces időkeretet eh, eh, kapnak arra, hogy a kérdést föltegyék és a válaszokat megkapják. És tekintettel arra, hogy udvarias emberek vagyunk, Bend Langével, az INTA főnökével is így fogunk eljárni. Tegnap csak három percet allokáltunk rá, de mi udvariasak vagyunk, ezen változtatunk. Kérem, hogy a koordinátorok és az albizottságaink elnökei is tehát tegyék fel a kérdéseiket. Úgy irányoztuk elő, hogy a frakciókat csoportokba osztjuk, és utána prioritásaiknak megfelelően kérdéseket tehetnek fel, és ennek során a kisebb frakciók is megfelelő módon szerepet játszanak, jobban, mint hogyha csak a ülés végén kapnának szót. Brutálisan be fogom tartatni mindenkivel a hozzászólási időt, különben a 45 kérdéssel nem fogunk a végére jutni. Hogyha kiesünk a ritmusból, akkor az rossz azoknak a kollégáknak, akik a végén kaphatnának csak szót, és a teljes folyamatot károsítja. Úgyhogy kérem a titkárságot, hogy állítsa be az órát, és hogyha a hozzászólás idője lejárt, akkor vége. Akkor meg fogom nyomni a gombot. Úgyhogy, és ebben az esetben jelzést fog adni, és akkor mindenki az utolsó mondatát kell, hogy megkezdje kérem a megértésüket hogy ez a mal ilyen szigorúan fogunk eljárni. Úgy gondolom, hogy Hán úr egy nagyon döntő, döntő jelentőségű portfólióval eh, rendelkezik, hiszen a keleti partnerség alakulása az fontos, európai eh, szomszédokról van szó, és itt egy nagyon is átpolitizált eh, eseményre fog sor kerülni. A déli partnerség, a déli szomszédság, a déli dimenzió tekintetében, pedig azt kell, hogy mondjuk, hogy Európa szomszédairól van szó, és azt kell, hogy lássuk itt is, hogy a helyzet eh, nemhogy nem jobb, hanem helyenként eh, drámai. Úgyhogy Hán úr egy nagyon drámai helyzettel kell, hogy szembenézzen majd az új portfóliójában. Egyben az a helyzet, hogy a Juncker bizottság eh, azt javasolta bemutatkozásában, hogy a bővítésen teljes gőzerővel tovább kell dolgozni, de gyakorlati okokból nem úgy néz ki egyenlőre, hogy ebben a ciklusban bármely országgal le lehet zárni a tárgyalásokat. Ez azt jelenti, hogy világossá kívánjuk tenni, Hán úr, hogy nekünk kötelezettségünk van a nyugat-balkáni országokkal szemben, ezt világossá kell tenni, és ez azt jelenti, hogy nem szabad, hogy alább hagyjon, hagyjon az erőfeszítésünk ott. A tárgyalási mandátumban ugyanis benne van, hogy a tárgyalások célja a tagságnak a megszerzése, és hogyha a tárgyalások folyamán, vagy az integrációs folyamat során problémák vannak, akkor azokat le kell küzdeni. Tehát itt stratégiai érdekből a jelenlegi nehézségek eh, eh, látán egy nyílt folyamatot kell eh, lefolytatnunk, és ezért kérem, hogy az ezzel kapcsolatos első gondolatait velünk egy nyílt megbeszélésen ossza meg, hogy aztán megkezdhessük az